Welcome back. Welcome back and please be seated. Üdvözlök mindenkit újra itt a teremben, kérem foglaljanak helyet. Nagyon örülök, hogy itt vannak, és hát még van némi elvégzendő munkánk. Most a kávészünet után folytatjuk a munkát. A következő része az ülésnek 17.30-ig tart, amikor is az utolsó részt kezdjük majd meg. Az előadóink már itt vannak. Viv- Viviorovski úr, az adatvédelmi biztost képviseli, és itt lesz Pellegrini professzor úr is, őt is üdvözlöm a teremben. Először azonban a neheze következik, mégpedig most kell megvitatnunk az eljárási szabályzatra vonatkozó kérdéseket. Ez ugye a legfontosabb napi rendi pont. Különböző módosításokat nyújtottak be a delegációk, és ezeket kell megvitatnunk. Ismertetném a kontextust. A JPSG eljárási szabályzatának hatos cikkében lefektetettek alapján a JPSG felülvizsgálja az eljárási szabályzatát. Meghallgatjuk majd az eszmecsere során a képviselőket, illetve az egyes delegációkat. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 4-e volt, ahogyan a legutóbbi IPSG ülésen megállapítottuk. Azóta a delegációk 13 módosító indítványt nyújtottak be. Emellett születtek a Dániával kapcsolatos munkacsoport részéről módosító indítványok, valamint különböző parlamentek is megküldték nekünk a véleményüket ezzel kapcsolatosan. Több delegáció is küldött egyébként az eljárási szabályzattal kapcsolatos módosító indítványt. A dokumentumokat előzetesen köröztettük, és ennek megfelelően, illetve ezekre vonatkozóan érkeztek visszajelzések a parlamentektől. A Dán parlament részvételére vonatkozólag döntést kell hoznunk. Dánia opt élt, a Lisszaboni szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan, és éppen ezért tárgyalás indult arról, hogy Dánia hogyan vehetne részt a JPSG munkájában. A következőket javasolnám a módosít indítványokkal kapcsolatosan. Az elnökségi trojka megállapodott egy eljárásban a vitára, illetve e- eszmecserére vonatkozólag, és a módosítók elfogadására vonatkozóan. Két lehetőség van. Hogyha konszenzussal elfogadunk egy módosítót, akkor az azt jelenti, hogy változás következik be az eljárási szabályzatban ha egy adott módosítóval kapcsolatosan nincs konszenzus, akkor ez azt jelenti, hogy a módosítót nem fogadjuk el, és az eljárási szabályzat vonatkozó cikke változatlan marad. Így tehát megmarad a status quo. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy a hétfő és keddi vita révén lezárul az eljárási szabályzat módosítási folyamata. Tehát azt javasolnám, hogy kezdjük meg az eszmecserét, mégpedig azt javasolnám, hogy a delegációk mutassák be a módosítókat. A módosítókat egyébként az IPEX weboldalon, vagy IPEX weboldalon is közzétettük. A módosítókat tehát a Dánia részvételével foglalkozó munkacsoport javasolja, tagjai az elnökségi trojka és a Dán parlament. Ezeket a módosításokat az alelnökök nyújtották be a JPSG-hez. Mi, alelnöki funkciónknál fogva azt javasoljuk, hogy a delegációk fogadják el ezeket a módosítókat. Dánia JPSG-ben való részvételére vonatkozóan. Ennek értelmében Dánia a JPSG tagja lenne, de nem lennének keres, ker, teljes körű jogosítványai. Jelen pillanatban Dánia ugye megfigyelő. Emellett a szabályok kiegészülnének a Dán parlament részvételére vonatkozó specifikus modalitásokkal. A Dán parlament ennek értelmében nem venne részt a döntéshozatalban, de Dánia véleményét jegyzőkönyvbe vennénk. A JPSG üléseket nem tartanánk Dániában, és Dánia ennek értelmében nem adhatne azt a JPSG képviselőt, amely az Európoligazgató tanácsában küldöttként részt vesz az üléseken. Alelnökökként tehát ezeket a javaslatokat terjesztenénk önök elé az eddig elvégzett munka eh, eredményeképpen. Most meghallgatjuk a Dán parlament álláspontját a témával kapcsolatosan. A Dán parlament képviselőjének Rasmus Norquist úrnak két percet adnék, hogy szóljon hozzá, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a Trojkának és a társelnököknek az elmúlt két év során elvégzett munkát. Nehéz volt megoldást találni, és nagyon kemény munka zajlott, és azt hiszem az a megoldás, amely most megszületett, talán mindenki számára elfogadható, és számunkra lehetővé tenné, hogy teljes körűen részt vegyünk a JPSG munkájában. Szeretném egyébként külön megköszönni az Európai Parlament Libe szakbizottságának munkatársainak, hogy segítettek megtalálni egy olyan megoldást, amely illeszkedik a jelenlegi eljárási szabályzatba, de eleget is tesz a Dán parlament azon kérésének, hogy részt vehessen a JPSG munkájában. Nagyon örülünk ennek a megoldásnak, és reméljük, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament támogatni fogják az eljárási szabályzat módosítását. Thank you. Thank you so much. Nagyon köszönöm. Köszönöm a Dán Parlament képviselőjének, Nordquist úrnak, amit elmondott a munka eredményéről, amely megelőzte a mai ülésünket. Kérdezem, hogy kíván-e valaki ehhez hozzászólni, vagy ellenvetést tenni, kifogást emelni, vagy bármilyen megjegyzést tenni az eddigi munka eredményéhez. Igen, látok egy kezet. Lengyel? Lengyel parlament képviselője? Igen, köszönöm szépen. Az merült fel bennem, hogy mi történik eh, akkor, amikor éppen Dánia a soros eh, elnök, akkor ki lesz a trojkának a tagja az Európol igazgató tanácsában? Ugyanis rendszerint a trojka, az a három egymást követő soros elnökség képviselője szervezi a munkát, akkor csak két ország marad a trojkában, vagy milyen konstrukció lesz? Tulajdonképpen az utolsó tagállam, amely a mm, egymást követő rotáló soros elnökségek közül az utolsó fog részt venni a trojka munkájában. Ez ennek a konkrét elemnek a következménye, hogy most Dánia belép ebbe a szerkezetbe. Az egymás követő három elnökség közül, tehát az éppen a trojkát kezdő belépő elnökség fogja gyakorlatilag Dániát helyettesíteni. Hogyha nincs más megjegyzés vagy kifogás, és úgy látom, hogy nincsen, akkor elfogadjuk ezt a módosító indítványt konszenzussal, hiszen ez a szabály ezen a parlamentközi konferencián. Egyetértenek? Jó, akkor ez így lesz. Bejelentem, hogy az eljárási szabályzatot a mostani döntés értelmében kell módosítani, mégpedig mai hatállyal. Tehát mostantól kezdve ez az új szabály lesz érvényes, amit elfogadtunk. Most átadom a szót a társ elnökömnek, aki a vita többi részét, tehát az eljárási szabályzathoz fűzött módosítókról szóló vitát fogja levezetni. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy akkor térjünk rá a delegációk módosítókat bemutató hozzászólásaira. Maximum két percet kap mindegyik delegáció. Nemzeti delegációknak adom meg a szót, akik megbenyújtottak benyújtottak módosítót, abban a sorrendben, ahogy benyújtották ezeket. Először a holland delegáció kap szót Monika Dempur asszony. Az 1-es, az 5-ös és a 8-as számú módosított nyújtották be, parancsolja. A HPSG tisztelt tagjai a holland delegáció módosítóit szeretném ismertetni. Négy célkitűzésünk van. Szeretnénk transzparenciát biztosítani és aktualitást ahhoz, hogy biztonsággal, konszenzussal lehessen folytatni, és megfelelő semlegességgel a prezentációkat. A dokumentek időben álljanak rendelkezésre a JPSG üléseit megelőzően, megfelelő időben. A JPSG társ elnekei emellett indokolják meg, hogyha visszautasítanak kérdéseket. A módosítónknak azt a részét szeretnénk visszavonni, amely egy maximális határidőt ad, ameddig az Európolnak az írásbeli kérdéseket meg kell válaszolnia. Azért tesszük ezt, mert az Európol már a hat héten belüli válaszadást garantálja. Egy másik módosítvan azt kérjük, hogy az Europol Management Boardjának tagja a holland delegáció javaslata értelmében 18 hónapig maradjon a hivatalában. Konszenzusos kinevezésre kell törekednünk az egyszerű többséggel kell, ha ez nem adott, megválasztani a képviselőt, és nem lehet eh, olyan tagállam belé ez a tag, amelynek, eh, amely a trojkának, a soros elnökségeknek a tagja. Köszönöm a német Bundestag és Bundesrat delegációnak képviseletében Zuzanne Mitág eh, asszony ismerteti a kettes számú módosított parancsoljon. Kedves kollégák, szerintünk, bár rövid volt ez az időszak, de azért már látszik, hogy hogyan lehetne a hatékonyabbá tenni a parlamentek általi ellenőrzést. Ugye kettes módosítóval kapcsolatban mi abból indulunk ki, hogy egy nagyon fontos parlamenti eszköz ez az ellenőrzés, hatékonyan kell ellenő, az ellenőrzést elvégezni, és ennek alapfeltétele, hogy elég információ álljon rendelkezésre, annak érdekében, hogy az ellenőrző grémium minden tagja megkapja ezeket az információkat, és fel tudja ezeket használni. Ezért azt javasoljuk, hogy az eljárási szabályzat 4.2 pontjában az ellenőrző bizottság minden tagja illetve az IPEX-ben a titoktartási, meg, titoktartási rendelkezés mindenképpen elfogadásra kerüljön. Köszönöm. A Cseh Parlament képviseletében következik Jaroszláv Petrov úr. Hármas és a hetes módosító indítványt ismerteti. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném akkor ismertetni a módosító indítványainkat. A bukaresti tanácskozásunkon már elmondtuk azt a véleményünket, hogy méltányos lenne az, hogyha a jpsg ben minket képviselők ugyanúgy rotációval változnának, mint a, hogy a soros elnökségek, így minden tagállam sorra kerülne. A folytonosság biztosítása érdekében ez mindig attól függjön, hogy jelentéstevő is-e az adott tagállamot képviselő személy. A múltban ugyanis gyakran csak egy nagyon rövid jelentés készült, egy né- négy oldalas jelentés, ez egy rövid összegzés volt, ami nem tükrözte a teljes álláspontot. Második módosítónk Szerintünk hasznos lenne, hogyha változtatnánk a szavazási eljáráson. Az a véleményünk, hogy konszenzusra jutatnánk akkor is, hogyha egy többség részesít előnyben valamilyen opciót, ugyanúgy, mint ahogy a koszák üléseken is ez történik. Tehát, hogyha nincs százszázalékos konszenzus, akkor legyen elég a minősített többség. Köszönöm szépen. Közös módosító indítványunkat nyújtott be a német Bundestag és Bundesrat delegációja, a román delegáció és a horvát delegáció. Olyan Consuela Florea, a román parlament delegációnak a vezetője kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt támogatjuk a négyes számú módosító indítványt a negyedik cikk második bekezdésére vonatkozóan, ami a kértés feltevési jogot érinti. Egy 6 hetes fix határidőt szeretnénk, ezen belül kell az Európolnak a választ adni a JPSG valamelyik tagja által feltett kérdésre és azt is szeretnénk, hogyha a kérdés befogadását az elnökségi trojka ellenőrizni, és nem a társ elnökök. Ugyanis jobb, hogyha valamit négyen ellenőriznek, mint ha csak ketten tennék ezt, ez növeli a kérdés legitimációját. A kérdéseket és a válaszokat pedig tegyék fel az IPEX-re, ezeket ott hozzáférhetővé kell tenni. Ugyanis egyre több kérdés fel egyre több kérdést tesznek fel, és akkor könnyebb visszakeresni, hogy korábban esetleg azt a kérdést már feltette valaki, illetve mi volt a válasz. Jó, hogy lenne, hogyha ez az IPEX-ben visszakereshető lenne. A német és a horvát delegációk is támogatták ezt az indítványunkat. Az is fontos, hogy a kérdéseket küldjék ki a bizottság mindegyik tagjának, hogy ellenőrizhető legyen, hogy mindenben megfelel az eljárás a transzparencia követelményének. A négy delegáció a következő indítványban az ötödik cikkel foglalkozik. Szeretnénk egy képviselőt jelölni a Management Boardba, mégpedig a rotációs eljárás alapján, ugyan, tehát ugyanazt a rotációt alkalmazzuk, mint a soros elnökségeknél, így lehetne biztosítani a tagállamok közötti egyenlőséget. Mi azt szeretnénk, hogyha az elnökség idején minden tagállam jelölhetne egy tagot, aki részt vesz a HPS, a, a Management Board, tehát a igazgató tanács ülésén. Ahhoz, hogy jobban megérthesse mindegyik tagállam, hogy miről is folyik a vita az Európol vezető testületében. Véleményünk szerint ez a cikk, az, ezt a cikket, az ötödik cikket más delegációk is szeretnék módosítani, és ugyanezen elgondolás mentén egy öt hónapos ciklust jelölünk meg, és kérjük a többi delegációt, hogy ezt támogassák, hogy meglegyen a konszenzus. Ha erre nincs lehetőség, akkor nyitottak vagyunk más megoldások iránt e, előtt is. Azt e, korábban is már javasoltuk, hogy a tagság az management boardban úgy néz ki, hogy e, egy tag és egy tag képviseli mindegyik tagállamot. Mi, mi azt javasolnánk, hogy legyen két tag, és a két társelnök a kontinuitás elvének így megfelelhetnénk, hiszen ha valaki öt évig tagja a management boardnak, akkor ez a megoldás lehetővé tenni azt, hogy az Európa rendeletben foglaltaknak is megfeleljünk hogyha mind a két tag, illetve a tag és a póttag is részt vesz az Európol ülésén, akkor csak egyikük kaphasson szót. Tudjuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a társelnökök közül egyik vagy másik vesz részt a Management Board ülésén. Köszönöm. A portugál delegáció következik. Pányánc Dias de Silva asszony. Hatos módosító parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, itt vagyok. Elnök asszony, kedves kollégák, miután van tolmácsó esetét, portugálul fogok beszélni, hogy bemutassam az ötös cikkhez intézett módosításainkat. Ahogyan elhangzott már, az utolsó a bukaresti ülésünk során sikerült, illetve hogy nem sikerült a GPS-G-vel kapcsolatban meg állapodásra jutnunk a tagokkal kapcsolatban. Nos, Portugália szeretne megoldást találni erre, és ezért egy javaslatra látunk elő. Ez pedig egy második bekezdést jelentene az ötös ponthoz, ahol az Európorról és annak igazgató tanácsáról van szó. Nagyon fontos lenne azt itt beírni, hogy hat hónapos soros elnökségeket vezetnénk be. És ezzel kapcsolat, ezzel már egy rotációs rendszert is bevezethetnénk, és így a portugál javaslat alapján egy kiegyensúlyozott megoldásra jutnánk, ami mindenkinek tetszik, és senkit sem hogy volt. Thank you. Köszönöm. Most pedig a ciprusi a parlament részéről Demetrius Demetriou következik, aki delegációvezető, a tízes módosítás beterjesztője. Köszönöm. Az ötös cikkhez a következőket tudom mondani. Itt egy elvi kérdésről van szó, amelyről Bukaresten is beszámoltunk még februárban, de már korábban is ennek hangot adtunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a képviselőket ki kell neveznie az adott államnak, és amennyiben ez az ország hisz a kontinuitás elvében, és ki akarja vagy meg akarja hosszabbítani a korábbi ország kinevezettjének mandátumát, ezt megteheti. De természetesen bármilyen más új, akár parlamenti képviselő személyében is jöhet egy új képviselő. Ez az, amit mi javaslunk, és tulajdonképpen ebben az a lényeg, hogy ki gondoljuk azt, hogy kinek is kellene következnie a sorban. Szerintem én optimista vagyok, hogy ezt támogatni tudjuk teljes többségben. Köszönöm. Most pedig Svédországból következik Peder Oleper, aki a svéd delegációt vezeti. Ez a 11-es és a 13-as módosításról fog szólni. Köszönöm szépen! a JPSG-nek a résztvevőivel kapcsolatban egy automatikus rendszert szeretnénk kidolgozni a Europol Management Boardjára vonatkozólag. Nem is akarunk túl hosszú a vitát a kinevezéssel kapcsolatban, és ezzel időt is meg lehetne spórolni, és ezt az időt a fontosabb feladatok megoldására lehetne fordítani. Egy rotációs rendszerben gondolkodunk, integrált rendszerben az alelnökök így tudnának dolgozni. Szerintünk nagyon fontos a, a kontinuitás is, de azért mégiscsak fontosabb az, hogy minden nemzeti parlamenti delegáció azonos szerepet kaphasson ebben, és hogy mindenkinek lehetősége nyíljon arra, hogy megvizsgálja és meg ismerhesse a Europol Management Boardjának működését. From the issue of the GPS. Ezt pedig szeretnénk külön választani a döntéshozatali kérdésektől. És aztán lenne még egy javaslatunk a svéd delegáció részéről, mind az életbelépés, mind pedig az eljárási szabályzat tekintetében. Azt javasoljuk, hogy a 6.1-es cikkben az eljárási szabályzatnál a az életbelépésnél el szeretnénk kerülni azokat a helyzeteket, amelyeknek értelmében ugyanazon a dönt, ülésen kell két döntést meghozni. A 6.2-es cikkben egy külön eljárási javaslatot szeretnénk megfogalmazni. Ennyi lenne ennek a lényege. Ez az ellenőrző csoport még gyermekcipőben jár, úgyhogy egyértelmű az is, hogy a különböző um, e, tevékenységek ellenőrzésével um, különböző eljárásokat kell kidolgozni, és itt egy megközelítés kérdése, hogy uh, hogyan kívánunk eljárni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most az Európai Parlamenti Delegáció részéről Chris Peters úr. 12-es módosító. Uh- Köszönöm, elnök asszony. Elmondhatom, hogy mi az Európai Parlament delegációjának álláspontja, ami a Europol igazgató tanácsát illeti, egyértelmű számunkra a helyzet. Úgy gondoljuk, hogy minden teljes jogú tag közül kell, az összes teljes jogú tag közül kell választani, beleértve az ep se egy 18 hónapos időszakra vonatkozólag. Ami a holland módosítót illeti, az EP delegáció nem ért egyet ezzel a módosítóval. Ami a kettes módosítót illeti, a négyes cikkre vonatkozólag a, a, a, az EP delegációja részben ért egyet ezzel a módosítóval, és vannak kérdéseink azzal kapcsolatosan, hogy mit is jelent pontosan, amikor az áll a szövegben, hogy az új eljárásbeli szabályok. Nem egészen volt világos, hogy ez mire vonatkozik. Részben egyet tudunk érteni ezzel a módosítóval, de fel merült bennünk néhány kérdés a procedural motions szövegrésszel kapcsolatosan. Ami a hármas módosítót illeti, a 4.1e cikkről az LP e delegáció határozottan szembe helyezkedik ezzel a módosítóval. Pozsonyban 2017 áprilisában volt egy eszmecsere erről, és ezt a módosítót nem tudjuk elfogadni. Négyes módosító a 4.2-es cikkre vonatkozólag a kérdések felvetéséhez való jog. Az EP delegáció a módosító egy részét elvileg támogatni tudja, de talán nem is kellene ebben az esetben módosítani az eddigi szabályokon, mert van egy iránymutatás, amelyet a múlt héten megküldtünk minden tagnak, és ez az iránymutatás elég sok mindent tartalmaz, és talán felesleges is lehet az eljárási szabályzat módosítása ebben az esetben. Ötös módosító, 4.2-es cikk, az EP delegáció elvileg támogatni tudja ennek nagy részét, de nem ért egyet a megfogalmazással, és végül, de nem utolsó sorban 13-as módosító. Ez a hatos cikkre vonatkozik. Az EP delegáció ez esetben nem ért egyet a svéd ország által javasolt módosítással. Ez tehát az Európai Parlament delegációjának álláspontja. Köszönöm szépen! Több írásos dokumentum, illetve hozzájárulás is foglalkozott az eljárási szabályzattal. A delegációk, amelyek küldtek ilyet, megkaphatják a szót, minden delegációnak két percet tudok biztosítani. Ez azt jelenti, mivel négy delegáció van, hogy 8 percet tudunk erre szánni. Az írásos hozzájárulások beérkezésének dátuma szerint járunk el. A magyar delegáció az első. Vidányi István úr, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök asszony. A Magyarországgyűlés Európa Közös Parlamenti Ellenőrző Csoport magyar delegáció vezetője 2019. májusában írt levelében utalt arra, hogy az Europol igazgató tanácsába delegált JPSG képviselő kijelölését a soron következő találkozón napirendre kell tűzni. Ezúton köszönjük az elnökség előkészítő munkáját, amelyel, amelyel egy mindenki számára elfogadható megoldásra törekszik. A magyar delegáció továbbra is azon az állásponton van, hogy a mandátum hosszának meghatározásában hosszú távú és tartós megoldás szülessen, lehetőség szerint konszenzussal. Az eljárási szabályzathoz beérkezett módosítókból a hat hónapos hivatalban levő EU elnökséget adó nemzeti parlamenti képviselői jelölést akkor tudjuk támogatni, ha lehetőség van a pozíció folytonosságának a fenntartására. Javasoljuk továbbá annak a megfontolását is, hogy a tanács 18 hónapra szóló programját közösen kidolgozó három tagállam képviselői közül kerüljön megválasztása a pozíciót betöltő nemzeti parlamenti képviselő. Köszönöm szépen! Thank you. And then Köszönöm szépen. Cseh szenátus, Miroslav Nenütl úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. csak megerősíteni tudom azt, amit az előttem szóló mondott. Teljesen egyetértünk az elhangzottakkal. Azzal a ki, kivétellel, hogy a soros elnökséget betöltő, illetve azzal együtt, hogy a soros elnökséget betöltő ország képviselője vegyen részt a munkában. Mi egy 12 hónapos időszakot javasolnánk a 18 hónap helyett, mert ezáltal közelebb kerülnénk a koszák eljárási szabályzatához, és reménykedünk abban, hogy nem kell majd szavaztatni erről, remélem, hogy mi is abban reménykedünk, hogy konszenzusos módon sikerült tisztázni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönjük. Az ír delegációnak adok szót. Okellen úr. Köszönöm, elnök asszony. Az ír delegáció nézeteit ismertetném a JPSG képviselő kiválasztásával kapcsolatosan. Részletes vitát folytattunk az ír parlament vonatkozó szakbizottságában, amelyből a delegációnk tagjai származnak. Az írképviselők egyhangulag úgy gondolják, hogy az igazgató tanácshoz delegált JPSG, JPSG tagot a soros elnökség országából kellene delegálni, ezért a soros elnökségnek megfelelően hat hónapra szólna a hivatali ideje, ha csak bizonyos esetekben nincs szükség kivételre, ha például a soros elnökséget ellátó ország valamilyen okból kifolyólag nem szeretné elvállalni ezt a képviseletet az adott időszakban. Fontosnak tartjuk, hogy minden tagállamnak meglegyen a lehetősége, hogy ellássa a tisztséget, ez egyébként a legátláthatóbb megoldás is lenne, hiszen a delegációk számára tervezhetőséget biztosít, pontosan tudnák, hogy mikor kell majd ezt a feladatot ellátniuk, mely időszakban. Köszönöm szépen. Köszönjük. Írásos dokumentumot vagy választ kaptunk a szlovén parlament delegációjától is, de ők nem szeretnének hozzászólni. Mert ha jól tudom, akkor nem képviseltetik magukat jelen pillanatban itt a teremben. Most következik a vita a módosítási indítványokkal kapcsolatosan. Többen is szót kértek. Apple úr Lengyelországból parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az Europol ne csak hatékonyan, hanem átláthatóan is működjön. Támogatunk minden olyan módosítót, amelynek az a célja, hogy a kommunikáció az Europollal hatékonyabbá váljon, és akik az Europolhoz kerülnek, azoknak elég időre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az Európolban alkalmazott eljárásokhoz, mi ezért a 18 hónapot támogatnánk. Köszönöm. Imer úr, Németországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 4.1-es cikkre szeretnék hivatkozni az eljárási szabályzatban. Azt szeretnénk, hogy a JPSG tagok maguk is tehessenek javaslatot a napirenddel kapcsolatosan, a napirend kialakításával kapcsolatosan. Szeretnénk, hogyha mi is tehetnénk javaslatot a napirendi pontokra, illetve azok törlésére egészen az ülés előtti két hétig. Emellett jó lenne, hogyha lenne lehetőség arra is, hogy a vita során módosítsunk a napirenden. Például, amikor már látszik, hogy a napirend végére került egy nagyon fontos pont, de többen előbb elmennek, mert megy a repülőjük. Ez esetben érdemes lenne lehetőséget biztosítani, hogy az adott napi rendi pontot előbbre vegyük. Emellett jó lenne, ha egy ülés alkalmával is az aktualitások miatt tehetnénk módosító javaslatot a napirend változtatására. Tehát jó lenne, hogyha mi JPSG tagok is nagyobb ráhatással bírnánk a napirend alakulására, ezért nyújtottuk be a módosító indítványunkat. Köszönöm szépen, most az Európai Parlament részéről Déli asszonynak adok szót. Nem? Nem kér szót? Akkor megyünk tovább. Lánet úr Észtországból. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. A JPSG delegált kinevezését, illetve a mandátumot illetően szeretnék hozzászólni a vitához. A képviselőnek a Trojka egyik tagjának kellene lenni, és 18 hónapra neveznénk ki. Hiszen ez esetben elegendő ideje lenne arra, hogy megtanulja, hogy hogyan is működik az igazgató tanács pontosan, és ezáltal hatékonyan hozzájárulhatna annak munkájához. Köszönöm. Köszönöm szépen.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 idő elég eh, lenne, hiszen a JPSG ennyi idő alatt elég tapasztalatot tud gyűjteni arról, hogy eh, milyen témákat vitat meg az Europol igazgató tanácsa. A második kérdéskör a döntéshozatali eljárás, hogy többségi döntés legyen, vagy konszenzusos döntés. Szerintünk célszerű a konszenzusos döntéshozatalra koncentrálni. Hogyha véleménykülönbségek vannak, mint ahogyan ez az utolsó ülésen Bukarestben is történt, akkor mindig az kell, hogy legyen a cél, hogy egyhangú döntés szülessen, tehát közeledjenek egymáshoz a különböző eltérő álláspontok. Hogyha nem lehetséges az egyhangú döntés, akkor viszont legyen lehetőség szavazásra, és ebben az esetben lehessen dönteni minősített többséggel is. Ez lehet háromnegyedes többség, ahogyan kozákban is ez a gyakorlat. Köszönöm szépen! Szabatoszkosz úr az utolsó Litvániából. parancsoljam. A litván delegáció támogatni szeretné a 18 hónapot, tehát 18 eh, eh, hónapig legyen a JPSG valamelyik tagja, tagja a Management eh, Boardnak. Nagyon fontos, hogy a Management Boardban a trojka képviseltesse magát, a soros elnökségek. Mi igazából a 12 hónapra vonatkozó javaslatot nem is értjük, mert akkor ugye a kérdés az, hogy ki e, lenne ez a képviselő, az éppen soros elnökség, vagy az azt megelőző, vagy az azt követő elnökség képviselője ülne, kerülne be a management boardba. Tehát a 12 hónap szerintünk túl rövid, ez nem tudná biztosítani a kontinuitást, mi ezért támogatjuk a 18 hónapot. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, köszönöm a hozzászólásokat, az észrevételeket. Holnap folytatni fogjuk majd ezt a vitát. Most viszont rátérünk a következő napirendi pontra. Eszmecsere eh, Vieviroszki úrral, aki az Európai Adatvédelmi eh, biztos eh, helyettese, illetve François Pellegrini úrral, aki az Európa Együttműködési Tanácsának elnöke. So please, if you may. Elérkeztünk a mai délután és este utolsó napirendi pontjához, még az esti fogadás előtt. 7 óra körül az Európai Történelem házában találkozunk a fogadáson, de ezt megelőzően még néhány érdemi pontot kell megbeszélnünk. Ez az Európai Adatvédelmi Biztos és az Együttműködési Tanács beszámolói. Ketten vannak itt a pódiumon, Vievrovszki úr és Pellegrini professzor. De még mielőtt rátérnénk az ő előadásukra, és kérem, hogy most figyeljenek arra, amit mondok. valamit muszáj megtennem, nagyon sajnálatos módon a LIBE szakbizottság elnökeként, amely a belügyekért is felelős szakbizottság. Az első, a LIBE szakbizottság első rendes ülése, ez a mostani a nyári szünet után. A nyári szabadság alatt ért minket a nagyon szomorú hír, hogy elhunyt az európai adatvédelmi biztos, aki az elmúlt öt évben töltötte be ezt a tisztséget, Gianni Butarelli úr. Ő volt az első adatvédelmi biztos, aki Peter Haskins-t követte, és először helyettesként, utána pedig európai adatvédelmi biztosként Butarelli rendszeresen ellátogatott a Libel szakbizottság üléseire, rendszeresen nagyon intenzív eszmecserét folytatott a mi szakbizottságunkkal éveken keresztül, és ő személyisítette meg ezt a nagyon fontos intézményt, amely az adatok védelmét garantálja, az, hogy az európai polgárok kal zajló kommunikáció adatvédelmi szempontból biztonságos módon történjen, és hogy megvédjük az európai polgárok jogait, amelyet az Európai Unió alapjogi kartája is rögzít. Tehát mielőtt elkezdenénk az ülést, kérem, hogy egy perces néma felállással adózunk Gianni Butarelli emlékének, aki az utolsó percig kiválóan látta el feladatát. Mindig a maximumot nyújtotta, amit csak lehetett, amíg utána a betegség le nem győzte, és ilyen szomorú az, hogy elhunyt. Brüsszelben volt egy konferencia, de most azt javaslom, hogy egy perc felállással adózzunk az emlékének, mielőtt folytatjuk a napi rendet. Köszönöm szépen, hogy egy percben tisztelettel emlékeztünk meg Butarelliről. Most folytatjuk a napi rendünket. Meghallgatjuk az itt a pódiumon ülő két előadónkat. Az egyikük Vievroszki úr, helyettes adatvédelmi biztos, utána pedig Pellegrini professzort kap szót. Az Európai Adatvédelmi Biztos Hivatala az az intézmény, amely figyelemmel követi azt, hogy az a európai polgárok adatvédelmi jogait megfelelően védi az Európol is, amikor személyes adatokat dolgoz fel. Az Europol együttműködési testülete, a Cooperation Board, egy független tanácsadó testület, amelyben a nemzeti adóvédelmi, adatvédelmi biztosok fogalmazzák meg a véleményüket és ajánlásokat. Az Europol, az Európai Adatvédelmi Biztos és az Együttműködési Tanács zöggenőmentesen dolgozik együtt ahogyan ezzel hangzott a februári utolsó HPSG ülésen is. Ez nagyon fontos, hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy itt személyes adatok feldolgozásáról van szó akkor hallgassuk meg a beszámolót arról, hogy az együttműködés utolsó hat hónapjában mi történt. Először Vievi Rovszki úrnak adom meg a szót, utána pedig Pellegrini professzornak. Ezt követően hallgatunk meg kérdéseket. Azt javaslom, hogy írják le a kérdésüket, hogyha szót kérnek majd, miután meghallgattuk a két előadást Vievirovszki úr, akkor azt javaslom, hogy 12 percben mondja el a mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr, társelnök asszony, nemzeti parlamentek és az Európai Parlament tisztelt képviselői, megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok az Európai Adatvédelmi Biztos elmúlt néhány hónapban zajló tevékenységéről az utolsó ülésünk óta. Persze szeretném, hanem nekem kellene ezt a beszámolót megtartani, hanem barátom Gianni Butarelli tudná ezt megtenni, ahogyan ezt korábban megtette a EPSG ülésein. Úgy látom, hogy eh, legtöbben önök közül már részt vettek a JPSG korábbi ülésein, de azért vannak itt új EP képviselők is, ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos foglalkozik eh, adatvédelmi kérdésekkel minden európai intézmény ügynökség kapcsán, ennek alapja általában az európai intézményekre vonatkozó rendelet, amely hasonló a GDPR-hoz, az általános adatvédelmi rendelethez, de a szabályoknak van egy speciális része is, amely az Europol átalakulásai miatt jött létre a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal nagyon fontos az együttműködés. Mi ugyanis adunk tanácsokat, de az adatok többsége a nemzeti szintről érkezik és ezeket először nemzeti szinten dolgozzák fel az adatokat, illetve nagyon sokszor az eredmények is nemzeti szintre kerülnek. Nagyon fontos tehát ennek a két szintnek az együttműködése. 2017. május 1 óta dolgozunk eh, ilyen módon együtt Köszönöm szépen, hogy adóztunk Gianni Butarelli emlékének. Szeretném biztosítani önöket, eh, hogy az EDPS, az Európai Életvédelmi Biztos munkáját folytatni fogjuk úgy, ahogy az a rendeletben szerepel, és Gianni Butarelli ciklusa hivatali ideje december 5-én járt volna le, az, addig meg kell választani, meg kellett volna egyébként is már választani az utódját. Az adatok feldolgozása a bűnöldözés területén egy olyan terület, amelyet önök nagyon jól ismernek, nem akarom itt ezzel húzni az időt, hogy erről beszélnék, viszont azt szeretném kiemelni, hogy egyre több hatalmas adatbázis működik rendészeti, bűnöldöző hatóságoknál, és ezek az informatikai rendszerek egyre komplexebbek az informatikai rendszerek, amelyeket az Europol használ, az Europol céljainak nak megvalósását is szolgálják, és ugyanakkor lehetővé teszik az együttműködést a tagállamok bűnöldöző hatóságaival. Tehát ez tulajdonképpen ugyanannak a történetnek a két oldala. A Pellegrini által képviselt együttműködési tanács teszi tulajdonképpen ezt lehetővé mindegyik szinten. Mi, milyen fontos események történtek az elmúlt hónapokban? Ezt két részre oszhatjuk, az együttműködési, illetve a felügyeleti területre. Ami az együttműködést illeti, szinte minden nap van együttműködés, az Europol, és a különböző tímek között, akik közvetlenül az adott védelemmel foglalkoznak, illetve az Európa által használt rendszerekkel foglalkoznak. Havi rendszerességgel vannak ülések, amelyeket az adatvédelmi biztos és az Europol szerveznek meg. Ezeken a találkozókon megpróbáljuk mindig felvázolni, hogy azt követő hetekben mik a legfontosabb teendők. A felügyeleti hatóságok munkája időigényesebb. Ez azzal kezdődik, hogy tájékoztatást kell adni az Európolnak a felügyeleti hatóságok felé, az operatív munkáról, az esetleges adatvédelmi jogsértésekről és harmadik országoknak esetleg kiadandó adatokról. A projektek elemzése jelenti az Europol eh, azon tevékenységének a javát, amelyel mi foglalkozunk, operatív adatok elemzése, foglalkozik konkrét eh, bűncselekmény területekkel, mint eh, amilyen a gyermek pornográfia, vagy van olyan elleni bűncselekmények, kábítószer, csempészet, szervezet, bűnözői szervezetekkel működése, hogy a legfontosabbakat említsem. Hogyha sérül ha nek adatvédelmi szabályok, akkor erről tájékoztatni kell az EDPS-t. Ezt kimondja a rendelet, nincs határidő ebben, de within reasonable time szerepel, tehát egy és észszerű időn belül. Harmadik országoknak továbbított adatok e, ügyében e, Nos, nincs operatív megállapodás e, és nem is tervezünk ilyet, és ez rendkívüli esetben kerülhet csak ilyen, ilyenre sor, hogyha hogy harmadik országnak adjon át az Európa adatokat. Az általános konzultáció egy olyan folyamat, amikor megpróbálunk segíteni az Európolnak az általános tevékenységének a végzésében. A elmúlt hónapból, hogy mondjak néhány példát, ilyen konzultációra az Európol modell munkakonstrukciója, harmadik országokkal folytatott együttműködés, a személyes adatok cseréje, abban az es, ebben az esetben az Európol, ha ilyenre sor kerül, akkor egy derogációt kell, hogy éljen, amit a 25. Eh, cikk enged meg, az Európa rendelet 25. cikke. 2019 márciusában megpróbáltuk értékelni a Brexit-tel kapcsolatos lehetséges forgatókönyveket, eh, azt a nagyon sajnálatos lehetőséget is, hogy megalapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság, azaz no deal, Brexit lesz, mi történik, hogyan lehet akkor az Európol az a hozzáférést biztosítani az Egyesült Királyság számára, vagy egyáltalán lesz-e ilyen lehetőség. Természetesen az együttműködés szabályait az Európol és az Európol Management Boardja dolgozza ki, de mi is segítséget fogunk nyújtani ehhez. Egy másik példa az együttműködésre a felügyeletekkel, ez a fiúkkal kapcsolatos, a Financial Intelligence Unit, ez a pénzügyi hírszerző egységek, ahol pénzügyi tranzakciókat vizsgálunk, amelyek kísérik a bűnözők, a bűncselekmények elkövetését. Létezik a fiú net, az a hálózat, amelyet az Európol maga üzemeltet. És meg kell vitatnunk a jelenlegi megoldást, illetve a jövőre vonatkozó javaslatot magával az Európollal és a nemzeti hatóságokkal, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy különbségek vannak abban, hogy hogyan definiálják a gyanúsítottat, a suspektet, mert csak a suspektek adatait szabad feldolgozni, hát a gyanúsítottak adatait, de azt hiszem, hogy Pellegrini úr erre a kérdésre ki fog térni. Amikor az Europol az új adatfeldolgozási tevékenységét végz, végzi érzékeny adatokkal kapcsolatban, akkor el kell készíteni egy hatásvizsgálatot, és az ilyen helyzetben konzultálni kell az EDPS-el, ilyen, erre hat alkalommal kerül sor az elmúlt időszakban. Az Európol a kapcsán beszélni kell a PNR adatokról, az a utas sok személyi adatairól. Ez is egy fontos terület az együttműködésnek. Emellett hogyha tudomásunkra jutatnak a felügyeletek, a felügyeleti hatóságok bizonyos eseteket, akkor vizsgálatokat folytatunk. Panaszok. Nos, el kell ismernem, hogy meglep engem az, hogy milyen kevés panasz érkezik az Európai Adatvédelmi Biztos Hivatalához. Eddig csak két olyan panasz érkezett, amelyet befogadtunk, és amelyel kapcsolatban a hivatal vizsgálatot folytat. Végül az ellenőrzések, ez természetesen a sarok köve, az EDPS tevékenységének, nagyon elmélyült auditot végzünk az feldolgozásokról. évente négy ilyen auditot tartunk, az utolsóra júniusban került sor az idei évben, és ebben a terrorizmus finanszírozása, a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a dark webben zajló illegális tevékenységgel kapcsolatos eseteket vizsgáltunk meg a harmadik országoknak hát, adható adatok kérdését is vizsgáltuk. Itt a hatalmas nagy adatmennyiségek állnak a személyes adatok is a nemzeti szinten a bűnöldöző hatóságok rendelkezésére, és hogy ezeket mennyire használják fel a bűnügyi nyomozásnál. Ezek nagyon fontos kérdések a számunkra is. Ellenőrizzük azt is, hogy a korábbi ajánlásainknak mennyire tesznek eleget a nemzeti hatóságok. Ez az ellenőrzésről készült jelentést megkapja az Európol főigazgatója, valamint a koordinációs tanács. Talán még érdekes lehet az önök számára az, hogy volt egy célzott nyomozás, az úgynevezett TFTP, a célzott nyomozás az Egyesült Államokkal együttműködve végeztük idén februárban ezt az ellenőrzést. Verifikálni akartuk, hogy a TFTP megállapodás alapján milyen szerepet játszik az Európol. Tulajdonképpen itt egy kérést küldött az úgynevezett a SWIFT szervezet, a, ugye, pénzügyi tranzakciókat bonyolító SWIFT. Nyolc ajánlást dolgoztunk ki azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne tovább javítani azokat a verifikációs módszereket, amelyeket az Európol alkalmaz. A jelentés minősített, azaz bizalmasan kezelendő, ugyanis az amerikaiak részéről hát voltak bizonyos elvárások, de ezt a minősített bizalmas kezelést időközben megszüntetük, és ezt közzé lehet majd tenni. Az ajánlásunk viszont az volt, hogy mégis maradjon meg a bizalmas kezelés, mert elég sok technikai adat miatt, amit tartalmaz ez a jelentés. Ezek voltak a legfontosabb események az elmúlt néhány hónapban, és természetesen örömmel válaszolok bármilyen kérdésre, amíg részletek érdeklik Önöket. Köszönöm Viverovszki úr, és most Pellegrini professzor következik, aki az együttműködési igazgatóságtól érkezett. Körülbelül 10 perc, 12 percet kap ő is, hogy legyenek majd még kérdések és válaszok is. Köszönöm megadom a szót, és kérem, hogy közben mindenki írásban, hogyha hozzá szeretne szólni, akkor azt jelezze. Köszönöm szépen, kedves társ elnökök és kedvenc, kedves parlamenti képviselők. Az Europol együttműködési igazgatóságának nevében nagyon örülök annak, hogy a perspektívákról, a tevékenységünkről beszámolhatok, és ez a bukaresti februári beszámolón folytatásaként értelmezhető. A Europol rendelet életbelépése óta az európai adatvédelmi felügyelők, az európai intézmények, ügynökségek általi adatkezelésért felelősek, illetve ellenőrzik azt, hogy ez mennyire jogszerű ugyanígy igaz ez az Európorra is. Természetesen ettől még a nemzeti ellenőrzés is továbbra is életben van, hiszen az Európol által összegyűjtött adatok nagy része tagállamokból származik. Éppen ezért a 45-ös cikk az Európol rendeletből felállította a, az együttműködési igazgatásot, igazgatóságot, amelyen belül nagyon gyümölcsöző az együttműködés a tagállami szervezetek között. És ez hozzájárul ahhoz, hogy az Europolhoz beérkező adatok megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak, amelyekben megegyeztek a társjogalkotók. Ami az operatív oldalt illeti, továbbra is megvannak a nemzeti szakértőink, akik részt vesznek az Europol munkának ellenérzésében. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az Europol működésével kapcsolatos információk a nemzeti illetékes hatóságnál is ismerté váljanak, és természetesen ezen keresztül hozzá lehet járulni ahhoz is, hogy egy nagyon széles körű hálózatot hozzunk létre szakértők között, tehát egyfajta közösséget. Az ECB hat hónaponta találkozik, legutoljára 2019. május 8-án, és akkor egy tevékenységi jelentést is elfogadtunk a 2017-es és a 2018-as évekre vonatkozólag, illetve egy napra kész verziót a 2018-as és 2019-es évek munkaprogramjára nézve. Ezekben a dokumentumokban lehet az összefoglalásról olvasni a jelenlegi múltbeli és jövőbeli tevékenységekkel kapcsolatban. Az ECB két fontos kérdéssel kapcsolatban adott véleményt 2019. februárjában, egy véleményt adott az ETS rendszerről, ez egy projekt, és rámutatott arra, hogy itt elképzelhető, hogy a geolokalizációs adatok határon átnyúló felhasználása nem jogszerű, és ehhez egy megfelelő jogalapra kell visszautalni. Idén az ECB, vagy ezen, ebben a hónapban az FIU nethez, tehát a pénzügyi információs egységhez fordultunk, és kimondtuk azt, hogy a műveleti adatok cseréjére lehetőséget kell biztosítani. Úgy tűnik, hogy ez ugyanis nincsen jelenleg összhangban az Europol mandátumával. Fontos tehát a jogalapot és a műveleti felhasználás szabályait tisztázni, mert ezeket összhangban kell megtenni annak a személynek a jogaival, akinek az adatairól szó van. Éppen ezért a jövőbeli adatkezelés és mindenféle jövőbeli feladat, amely az Europolra hárul, az a meglévő szabályok értelmében kell megvalósuljon, ahogyan az egyébként szerepelt a jogalkotók akaratában. Az ellenőrzési uh, mandátum nem csak ezekre a területekre vonatkozik, nagyon sok új információs rendszerről van szó, az ITIS, a European Travel informatív rendszer, az, és az EIS, tehát az Entry-Exit rendszer. Ezen kívül oda kell figyelni az interoperabilitás kérdéseire is, mert ezek a fájlok nagyon sokszor összefüggenek, és bele értendő az Europol információs rendszere is. Tehát itt maga az, hogy összeköttetés van, az is egy adatkezelési forma, és ezért az arányosságot és a jogszerűséget biztosítanunk kell. Az egyik legfontosabb eszköz ebben a tekintetben az Európai Adatvédelmi Igazgatóság, amely jogi személyiséggel rendelkezik, és az a feladata, hogy nagyon magas szintű együttműködést biztosítson, illetve konzisztenciát az összes érintett fél között. Ezen keretek mentén az európai jogalkotók, társjogalkotók rámutattak arra, hogy hogyan kell működjenek az adhok ellenőrzési csoportok, a CIS, a Eurodac rendszer, Schengen információs rendszer és a VIS rendszer, vagy VIS rendszer, és ezeknek mind egy konzisztens keretrendszerbe kell beilleszkednie. Ugye ez a 2001-es rendelet újra gondolt, vagy átdolgozott formájához is kapcsolódik, és az operatív szegmentációt, a belső szabályokat és a munkaszabályokat is eh, ehhez az új modellhez kell hozzá igazítani. Ez a felügyeleti rendszer az idpb n belül idén év végéig teljesedik majd ki, és valósul meg az ECB. Egyébként pozitívan értékeli ennek a jövőbeli beépítését a rendszerbe folyamatban, mert konzisztensebb, kohézabb az ellenőrzési rendszer, az európai eh, szuverén információs eh, rendszerekkel kapcsolatban. A Europol rendelettel kapcsolatban fontos lenne ezt az integrációt mi, mi hamarabb megejteni, ezt eh, megfelelő időben, akkor, amikor az új modell teljes mértékben működőképessé válik, akkor kell megvalósítani, és ez számunkra nagyon fontos prioritás. Az ECB egyik legfontosabb feladata hogy az adat tulajdonosok adatait, adatainak védelmét hatékonyabbá tegye. Éppen ezért a munkaprogramban nagyon sok mm, gondolat szerepel, amelyeknek az a célja, hogy az emberekkel megismertessék a jogaikat. Erre ilyen kis informatív cédulákat is kidolgoztunk. Ezért még mielőtt a közös keret megvalósul, fontos lenne az, hogy az összes releváns információ rendelkezésre álljon, és leegyszerűsítsük az adat tulajdonosok jogainak adatkezelési jogait. Az ECB szeretne részt venni ebben a projektben, az edpb vel együtt, és ez már csak azért is megvalósítható, mert ez mind a két fél számára ö, könnyedén ö, megvalósítható. Az Európol és a harmadik országok közötti adatcserével kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Jelenleg operatív, műveleti együttműködési megállapodásaink vannak, 8 harmadik országgal, Albánia, Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Kanada, Kolumbia, Grúzia, Liechtenstein, Izland, Moldova, Monaco, Montenegro és Észak-Macedónia. A 24, 25.5-ös cikk értelmében az Európai Bizottságnak kell mindenféle megállapodást felülvizsgálnia harmadik országokkal, és ezt 2021-ig meg kell tennie ezen országok vajon rendelkeznek-e megfelelő adatvédelmi szabályokkal, és vajon ezek a megállapodások ilyen szempontból megfelelnek-e a követelményeknek, ez több szempontból is fontossá válhat. Egyrészt az adatvédelmi, az adatok cseréjét nem szabad az adatvédelmi jogi kereteken kívül megvalósítani. 2018 2017. decemberében az Európai Bizottság elfogadta azt a csomagot, amely az Európai Unió és nyolc harmadik ország közötti megállapodásra vonatkozik, ezek Észak-Afrikában találhatóak. Algéria, Egyiptom, Izrael, Marokkó, Tunézia és Törökország. Az ilyenfajta nemzetközi megállapodások jogalapot jelentenek az Európol és ezen harmadik országok illetékes, hatékony, illetékes hat, hatóságainak együttműködésével kapcsolatban. Ezt 2018. júniusában döntöttük el, és ennek értelmében ezen országokkal az együttműködés biztosított. Az ECB úgy gondolja, hogy ez egy nagy lehetőség az Európai Bizottság számára is, hogy általános megállapodást kössön a legmagasabb adatvédelmi szabályok betartása mellett. A keretek általános alkalmazást tesznek lehetővé, de ezen megállapodások rendszeres felülvizsgálatát kell biztosítani, illetve mindezt az Europol operatív igényeinek megfelelően kell eljárni. És a megfelelő adatvédelmi szabályok értelmében és az Európai Parlament véleményének figyelembevételével. 2000 19, augusztus 19-én az Európai Bizottság kimondta, hogy az ECB-nek ezt a folyamatot, ezt az eljárás folytatnia kell, és mi ebben elkötelezettek vagyunk. Végül pedig azt szeretném még hozzáfűzni, hogy az Európai Kooperációs vagy Együttműködési Bizottság átlátható, nyitott módon kívánja megvalósítani munkáját, és szeretnénk az adatvédelmet is legmagasabb szinten biztosítani. Az ECB nagyon örül annak, hogy sikerült ezzel a nagyon fontos témával kapcsolatban az összes releváns információ birtokában megoldásra jutni. Köszönöm szépen, és természetesen én is várom a kérdéseket. Thank you, and now uh, I... Köszönöm szépen. Akkor most következzék a vita. Maximálisan két percig szólhatnak hozzá a képviselők, és aztán a végén még egyszer megadnok, megadjuk a szót az előadóknak, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Az Európai Parlamentől Breyer úr kért szót, parancsoljon a szó. Köszönöm. Lenne néhány kérdésem Viviorovszki úrhoz. Az első az adatok tárolására vonatkozik. Ez a legintruzívabb és legátfogóbb formája a az emberek ellenőrzésének, hiszen a mindennapi mozgásunkra és kommunikációnkra vonatkozik. A Europol korlátozott adattárolás címszó alatt bizonyos szakmák kivételével az egész lakosságot megfigyeli. Egy Data Retention Matrix Workshop nevezetű rendezvényt szerveztek. A kérdésem az lenne, hogy önök bármilyen formában részt vesznek-e mindebben, és egyet értenek-e azzal, hogy bizonyos szakmákat kivételként kezelni önmagában még nem elegendő, az Európai Bíróság által meghatározott kritériumoknak való megfeleléshez, hiszen a bíróság kimondta, hogy világos kapcsolat kell, hogy fennálljon az adott megfigyelt személy és egy adott bűncselekmény között. A második kérdésem a TFTP-re vonatkozik. A Libe szakbizottság tudomására jutott, hogy az USA a megállapodásnak megfelelően szerzett, vagy a megalapodásra hivatkozva megszerzett adatokat a végtelenségig tárolja, egészen egyszerűen azért, mert nem szereznek tudomást arról, hogy egy-egy eljárás lezárult. Ön szerint hogyan lehetne orvosolni ezt a helyzetet, és mindezek tükrében az Európai Bizottság miért azt a következtetést vonta le, hogy minden rendben van. Erre szeretnék választ kapni. Miták asszony, a német delegáció részéről tessék. Köszönöm, hogy szót adott. Az imént említették a 2001-ig történő felülvizsgálatát a harmadik országokkal kötött megállapodásoknak, illetve annak vizsgálatát, hogy betartják-e az adatvédelmi megállapodást. A kérdésem az, hogy ezen túl a brit kilépést követően hogyan bánunk majd a brit adatokkal. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz megállapodás. Ez esetben Nagy-Britannia harmadik országnak minősül, és nem lehet megvárni nyilvánvalóan, hogy bármiféle szerződés szülessen a két fél viszonyát rendezendő. Mit történik akkor, hogyha november 1 nincs megállapodás a Brexitről? Köszönöm. Kinicsi asszony az EP részéről. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Engedjenek meg nekem valamit. Személyes dolgot szeretnék elmondani. Köszönöm meg szépen López Aguilar úrnak azt, hogy ennek az ülésnek az elején Gianni Butarellira emlékezett. Ő nagyon kedves kollégám, barátom volt, több mint 30 éve ismerem, és azt hiszem, hogy nagyon fontos tevékenységet végzett az európai európai ombudsmanként is. Köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek is, hogy ők a munkájukat bemutatták, és hogy néhány gondolatot is megosztottak velünk. Most én a Fiunetről szeretnék néhány szót szólni, ez egy decentralizált hálózat. Az Europolon belül a pénzügyi um, hírszerzési uh, egységeket köti össze a tagállamoknak. Egyébként a 2019-es információcserére vonatkozó irányelvben is ez uh, szerepel, ez a fiú és a um, um, rendvédelmi szervek közötti uh, információcserére vonatkozik, és ez egyébként a Siena rendszerrel is összhangban van. Nos, a Európol által már megadott információkon felül az érdekelne engem, hogy hogyan lehetne javítani ezt a rendszert, a FIUNET rendszerét, hogyan lehetne megerősíteni, és főként a 2019-es információcsere irányelv kapcsán hogyan lehetne ezt megerősíteni. Hiszen rendkívül fontos szerepet töltenek be a pénzügyi vizsgálatok, nyomozási eredmények a nagy transnacionális bűncselekmények elkövetésében. Köszönöm. Then, uh... Köszönöm szépen. Déli asszony következik az EP részéről. Köszönöm, elnök asszony. Új vagyok ebben a szakbizottságban, úgyhogy megpróbálom megérteni az Europol és az adatvédelmi biztos közötti kapcsolatot megérteni, hogy az Európol információs rendszert és a migránsokra vonatkozó adatok feldolgozásának kapcsolatát vizsgáljuk, hogyan működik ez az egész? Ha jól értem, akkor a Frontex meginterjúvol valakit, hogyha kockázatot jeleztek vele kapcsolatosan, a tagállam jelezheti ezt az, Euró- az, az Európolnak, és akkor az Európol ellenőrzést végez. Milyen ellenőrzésről van szó? Új lenyomatot vesznek, vagy adatokat ellenőriznek, vagy felviszik a kapcsolatot egy harmadik országgal, és hogyha ez utóbbi történik, akkor hogyan lehet megakadályozni azt, hogy politikai elfogultság nélkül kommunikáljon a harmadik ország, hiszen lehet, hogy valaki például a politikai üldöztetés elől menekül. És mi történik akkor, hogyha az Európol tiszt, szintje biztonsági kockázatot jelez valakivel kapcsolatosan, mi történik az adott személlyel, és az adatvédelmi biztosnak vannak-e agályai ezzel az eljárással kapcsolatosan? Történtek-e változások? Igaz-e az, hogy a legtöbb esetben korrekciót kértek, illetve ha igen, akkor eleget tettek -e ennek, vagy a legtöbb esetben esetleg nem volt szükség korrekcióra, ez is előfordulhat. Az utolsó kérdésem pedig a terrorizmus finanszírozásra vonatkozó programra vonatkozik. A kérdésem az, hogy ebből mennyi válik se. Elmondta, hogy kevés számú panasz érkezett be, mely panaszokat nem fogadta be, a hatóság, és miért. Köszönöm. Most pedig Vierovszki úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm, megpróbálom megválaszolni a kérdéseket. Az adattárolással kapcsolatos kérdésre válaszolnék először, Breyer úr, a Libe europol közösen tartott bizottsági ülésén is ugyanezt kérdezte tőlem, és már akkor is elmondtam, hogy egy kicsit máshogyan gondolkodom az adatok kötelező megőrzéséről, tárolásáról. Az IDPS szempontjából tudok csak nyilatkozni, mert a Europol részéről nem nyilatkozhatok. A magunk részéről annyit mondanék, hogy biztosak vagyunk abban, hogy az adat tárolás létezik, és létezni fog. A kérdés az, hogy mennyire legyen kötelező érvényű a rendszer. A legfontosabb az adatokhoz való hozzáférés jogának kérdése. Ki fér hozzá az adatokat, adatokhoz, milyen intézmények férnek hozzájuk, milyen szolgáltatók vagy szolgálatok, miféle vizsgálatokhoz használják őket, illetve van-e lehetőség aktívan keresni az adatok között, annak érdekében, hogy felderítsenek egy-egy bűncselekményt. Avagy csak a már vizsgálat alatt álló személyekkel kapcsolatosan lehet keresni. A teremben jelenlévők bizonyára tudják, hogy az Európai Bíróságon is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Négy szervezet keresetet nyújtott be, és megtámadta azt, ahogyan jelen pillanatban működik az európai gyakorlatban az adattárolás. Várjuk, hogy az Európai Bíróság meghozza döntését ezzel kapcsolatosan. Jelen pillanatban annyit mondhatok, hogy nem tárolják tömegesen az adatokat, de mindenképpen eltérő a különböző országok gyakorlata az adatok begyűjtésével és tárolásával kapcsolatosan, és ez aztán nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy a tagállamok által az Európolnak megküldött adatokban is különbségek mutatkoznak. Ezek ugye az úgynevezett metaadatok. és ehhez kapcsolódik a tevékenységünk egy része, a meta tevékenység ellenőrzése. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Europolnak nagyon korlátozott hatása van, csupán, ráhatása van csupán a, azon intézmények tevékenységére, amelyek a TFTP egyezmény alá tartoznak. Ez nyilvánvalóan a folyamat felülvizsgálata során terítékre kell, hogy terüljön, kerüljön, ez történik jelen pillanatban. Az ellenőrzést követően elkészülő jelentés egésze nyilvános lesz. Egyetlen egy technikai jellegű ajánlás született, a nyolcból hét tehát nyilvános lesz, a hetedik technikai jellegű pedig nem lesz nyilvánosan hozzáférhető, illetve benne bizonyos adatok nem lesznek nyilvánosak. Ami a Brexitet illeti, a Brexit problémákat generál. Ezek egy részét természetesen megoldja az egyezmény, ha megszületik, de ha nincs megállapodás és az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, akkor egyik napról a másikra hatalmas változással nézünk szembe az Europol és az Egyesült Királyság együttműködésében. Két megoldási kísérleten dolgozunk egyszerre. Az egyik arra vonatkozna, hogy mi történik október 31-én, illetve azután, mely adatok maradhatnak az Europol adatbázisában, és mely adatokat és milyen körülmények között adhatunk át az Egyesült Királyságnak, és fordítva. Ez a dokumentum még nem készült el teljes körűen, de biztos vagyok abban, hogy időben elkészül és elfogadják. Az általánosabb agályunk az, hogy hogyan tudjuk az Europol és a bűnüldöző szervek közötti együttműködést hatékonyá és zöggenőmentesé tenni október 31 után. Hiszen az, azt követően nem lesz még érvényben semmilyen megállapodás az EU és az Európol között. Arra vonatkozólag, hogy hogyan is nézzen ki a jövőben az együttműködés. Másrésztről gondolkodunk azon, hogy hogyan működhetne mindez a harmadik országokkal folytatott adatmegosztás alapján. Ez kapcsolódik ahhoz a vitához is, amely azon nyolc ország esetében zajlik, amelyekkel a tanács éppen tárgyal, de őszintén szólva egyelőre Nincs igazán sok információnk az együttműködésben várható változásokról. Annyit tudunk, hogy az informális tárgyalások, a bizottsági képviselők és a nyolc harmadik ország között megkezdődött. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a fő problémánk az, hogy az FIU neten belül történő műveletek több szeméről tartalmaznak adatot, mint amelyről a Europol a jelenlegi mandátumának megfelelően feldolgozhat. Ami sajnálatos, mert az FIU-net az együttműködésnek egy hatékony módja lenne, de nagyon fontos, hogy betartsuk a jogszabályokat is, amelyek a bűnöldöző szervek közötti információ cserére vonatkoznak. Itt látható akkor élőben a IDPS e és az ECB közötti együttműködés. Az FIU netre vonatkozó kérdést válaszolnám meg. Ahogyan a kérdésben is elhangzott, az FIU net egy decentralizált hálózat, amelyet a tagállamok maguk működtetnek. Jogilag bilaterális, kétoldalú megállapodásokra támaszkodik az információ cserét illetően. A technikai infrastruktúra, amelyet annak idején megterveztek, ennek a modellnek felelt meg, és a peer-to-peer -peer információ cserére alapult. A most új újonnan felbukkant probléma abból ered, hogy a technikai infrastruktúra túlnőtte magát, mindazon információk miatt, amelyeket a felek betápláltak, az, illetve kicseréltek egymással az FIU-net rendszeren keresztül. Ez motiválta a Europol technikai szolgáltatóként arra, hogy centralizálja a technológiai eszközöket, a Siena Messaging System alapján. Anélkül, hogy az egész rendszer alapjául szolgáló jogi architektúrát át kelljen alakítani. Ahogyan Jorovszki úr úr is mondta, vannak olyan problémák, amelyek abból erednek, hogy az FIU-net esetében küszöbrendszerek működnek. Ez azt jelenti, hogy egy tranzakció egy bizonyos küszöböt meghalad, akkor bizonyos információk automatikusan keringenek a rendszerben, de ez az információ nem feltétlenül kapcsolódik vádlotta, vagy a gyanúsított személyekhez, ez azt jelenti, hogy nem gyanúsított személyekre vonatkozó információk is keringenek a rendszerben. Hogyha megnézzük a Europol mandátumát, akkor ebből eredően viszont csak a gyanúsított személyekhez kapcsolódó adatokat dolgozhat fel. Vannak olyan jogrendszerek, ahol még nincs is jogi definíciója annak, hogy kit is nevezünk gyanúsítottnak. Ez is egy további problémát szül. Mert úgy tűnik, hogy a rendszer használatának jogalapját illetően bizonyos esetekben gondok vannak. Tehát az én válaszom ezért két részre osztható. Egyrészt azt mondanám, hogy egy jogi kérdést nem lehet technikai eszközökkel megoldani. A kérdés az, hogy önök milyen jogalapot akarnak az FIU-net számára, hiszen hogyha információkat központosítunk, akkor ez egy olyan folyamattá válik, amely már nem országok közötti megállapodásokra támaszkodik, és éppen ezért megfelelő felügyeletre lesz szükség. Egyelőre azonban nem létezik még megfelelő felügyelet, erre a jövőbeni rendszerre. Éppen ezért ezt jogilag is meg kell szervezni, meg kell tervezni. Ezért én azt mondanám, hogy legyen egy olyan technikai rendszer, vagy legyen egy olyan technikai rendszer, amely a jelenlegi FIU rendszer peer-to-peer. -peer megoldásaira támaszkodik, de ez csak elodázza a problémát, vagy pedig térjünk vissza a tervezőasztalhoz, és gondolkodjunk el az egész rendszer jogi architektúráján, ami bizonyos tagállamok esetében azt jelenteni, hogy az FIU-net entitások státuszát újra kell definiálni. A peer-to-peer -peer rendszer gyakorlatilag egy olyan megoldás, amely bizonyos jogi kérdéseket megkerülhetünk, de ezeket a jogi kérdéseket tisztázni kell, hogyha egy teljes mértékben működőképes rendszert akarunk kialakítani. Tehát ez utóbbi kedvezőbb lenne. Nyilván van egy technológiai sürgősségi helyzet is, amit meg kell oldani, de szerintem a kezdetektől fogva foglalkozni kell a jogi oldallal is. Köszönöm. A hotspotokra vonatkozó kérdésre szeretnék még röviden válaszolni. Struktúráltabb választ persze majd írásos formában adunk. Az Európol és a Frontex is együtt működnek a tagállami eh, rendőrhatóságokkal, és nemzeti hatóságok kérésének, különösen a rendőrségek kérésének teszünk eleget, vagy tesz eleget az Európol. Az IAS-hez a tagállamok hozzáférnek és amikor összevetjük az adatokat az Europol adat bázisaival, akkor persze csak a gyanúsított adataira val kapcsolatban van erre lehetőség. A harmadik országoknak, hogy mikor lehet adatokat átadni, erre majd írásban fogok válaszolni. Elhangzottak kérdések a panaszokkal kapcsolatban, az adatvédelmi biztoshoz eljutatott panaszokról, amikor panaszt az, hogy nem lehet hozzáférni az Europol adatbázisához, vagy nem kapták meg a személyek az információt arról, hogy az Europol tárol-e róluk valamilyen adatot. A panaszok közül Többet nem tudtunk befogadni, mert nem volt jól megadva a címzetje. Tisztelt Pellegrini professzor, tisztelt Vierovszki úr, köszönöm mindkettőjüknek a prezentációkat, és köszönöm a kollégáknak is a jó kérdéseket és észrevételeket. Nos, négy és fél óráig tartott ez az eszmecsere, nagyon hasznos volt ez valamennyiünk számára. Nagyon köszönöm az együttműködésüket, a jelenlétet, a figyelmüket, az észrevételeiket. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament meghívja önöket az Európai Történelem házában egy fogadásra. Ez pár perces sétára van az Európai Történelem Háza, akik nem nagyon ismerik két magukat, azoknak elmondhatom, hogy lesznek munkatársaink, akik segítenek önöknek, megmutatják, hogy hogy jutnak el az Európai Történelem házához. Ott lesz a fogadás, és a fogadás kapcsán folytathatjuk ezt a beszélgetést informálisabb környezetben. Lesz egy előadás, Julian King tartja meg, aki a biztonsági jöjjött felelős biztos. És szeretném bejelenteni azt is, hogy holnap folytatjuk 9 órakor a munkát ugyanebben a teremben. Kérem tehát, hogy a bedzseket őrizzék meg, mert ezzel tudják azonosítani magukat, és ennek a segítségével tudnak csak bejutni a parlamentbe is, illetve az Európai Történelem házába. Ugye a parlamentben holnap akkor 9 órakor találkozunk itt ismét.